szavazásra. A következő ülés szerdán, november 26-án kilenc órá, órakor kezdődik kettőig, valamint folytatódik a délután során, a jegyzőkönyvek pedig a parlamenti honlapon hozzáférhetők az ülés.